ülésünket, ha egyetértenek természetesen. Alors. Je commence par vous rapporter. Most pedig, ha megengedik, egy kis figyelmüket kérném szépen, egy kis figyelmet. Bon. Ha megengedik, akkor elmondanám önöknek, hogy a koordinátorok ülése tegnap előtt milyen eredményekkel járt. A komitológiával foglalkoztunk 14-én, a 14 11 15 ös pontnál nincsen külön megjegyzés. Szeid nem tett semmilyen konkrét megjegyzést, ami a kikötő jelentést illeti, november 6-án szavazunk a hármas csomagról, november 6-án tehát a három kikötői programról, jelentésről, és a decemberi plenáris ülésen kerülnek ezek napirendre. Ugyász úr jelentéséhez való módosítások leadási határidejét áttesszük szeptemberre. Ami a 2013-as költségvetést, a kísérleti projekteket életi, azt javasolnánk, hogy a három előkészítő programot kövessük, ne tegyünk új javaslatot, ha figyelembe vesszük, hogy ezeknek milyen költségvetési súlyuk van, és mennyire korlátozott a rendelkezés álló költségvetés, tudják, hát most azért költségvetési szempontból egy picit megszorított a helyzet. Ami a mobilitás hetét illeti, a Európai Bizottság elnöke, a parlament elnöke azt kérte, hogy egy kis meghallgatást tudjanak szervezni a közlekedési bizottságban. Szeptember 18-án délután lesz ez a mini meghallgatás. Tisztel úr, a Nodorob értékelési, tehát mi az európai többletértékelő szóló értékelést illeti, a koordinátorok egy az új igazgatóság által javasolt programot vitatták meg. Nincsen más téma. Ennyit szerettem volna elmondani a koordinátorok üléséről. Remélem, hogy mindenki megvan elégedve. Van esetleg külön kérdés? Úgy látom, hogy nincs. Köszönöm szépen. Esetleg jó lenne, ha helyre állna a nyugalom és a csend. Kérem szépen önöket. Kérem szépen maradjanak csendben. Mindenkinek itt van a szavazókártyája? Köszönöm szépen, hogyha egyetetenek teszteljük, ellenőrizzük, ugye a néppártok még többen vannak, mint általában. A szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? Még egy pár szavazat hiányzik, kérem szépen, adják le a szavazatukat. Mindenkinél itt van, kérem szépen a szavazókártyája. Mindenkinek megvan? Jó. Még három szavazattal vagyunk kevesebben. Ki nem adta le a szavazatát? Ça monte, Voilà. Fermé Oui, fermé. le vote est fermé. A szavazás lezárom. Jól működik. Bien, tant que nous sommes 42 votants. 42 szavazónk volt, minden párt képviselteti magát rendeltetésszerűen. Nos, ha megengedik, megkezdjük a szavazást. Tudják, hogy négy szavazásunk van, hosszú és bonyolult lesz. Megpróbáljuk ezt, eh, ha lehet, eh, rendesen végigvinni ezt a szavazást. Szeretnénk úgy előre haladni, viszonylag gyorsan szeretnénk tehát. Ha megengedik, akkor az első vasúti csomagról fogunk szavazni. Mindenki készen áll? Akkor egyes módosítása a jelentéstől ellene van. Ki van mellette? Ki van ellene? Azt hiszem, hogy jóvá hajtuk, de azért ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A szavazást megnyitom, mindenki leadta a szavazatát. Lezárom a szavazást, lezárom a szavazást tehát. Jó. Elfogadva. Kettest visszavonták. 119-es a jelentéstől ellene van, ki van mellette? Ellene. Elutasítva. Hármas módosító, első rész. Mellette van a jelentéstevő, ki van még mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész a jelentéstevő mellette van, ki van még mellette, ellene, elfogadva. Négyes visszavonva. Egyes kompromisszum. Nyilvánvalóan kiemellett a jelentéstevő, ki van még mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 120-122-es azonos a jelentéstevő támogatja, ki támogatja még. Elnézést, okafogyottá válnak, akkor az ötös következik. 122, 121-es. A jelentéstevő ellene van, ki van mellette? ki van ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 123-as, mellette, ellene, elutasítva. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes mellette. E, mellette ellene tartózkodás. Meszner asszony, tessék. Azt hiszem, Dominik, hogy nem kell mindig azt mondani, hogy a jelentéstevő mellette vagy ellene van. Nagyon sok szavazásunk van, tudjuk, hogy a jelentéstevő mit akar, hiszen hát végigkövettük a tárgyalásokat. Csak javasolni szerettem volna. Okay. Bien, Jó, hát akkor a jelentéstevő véleményét nem teszem hozzá. Ha a németem elég ahhoz, hogy jól értsem. Tehát hetes mellette. Tartozkodás. Ellene. Elfogadva. Nyolcas mellette. Ellene. Tart, eh, ellene. Tartozkodás. Elfogadva. Kilences mellette. Tartózkodás ellene elfogadva. 124-125-ös mm, visszavonásra kerültek, kettes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. A tízes okofogyata válik, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 126-os második rész mellette ellene ellenőrizzük akkor. A szavazást megnyitom. Le vote est fermé. Bezárom a szavazást. Hát, de elutasítva. Tizenhármas. Kiegészítésképpen mellette, ellene, elutasítva. Ötös kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 14, 127-es okafogyottá válnak, 128-as mellette, ellene, elfogadva. 16-os mellette, Elnézést, okafogyottá válik a 16-os. 17-es... 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, tehát a 129-es okafogyottá válik, visszavonták a 18-as, tehát jön a 26-os kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 139-es okafogyata válnak, nem tartották fenn a 131-es, tehát a 6-os kompromisszum jön mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva, a 20-as okafogyata válik, 132-es szóbeli kiegészítéssel, amely a Regulatory Bodies részt törli. A szabályzó testületeket tehát mellette, a szóbeli módosítóval ellene, tartózkodás elfogadva. A 21-es így, és a 133-as is okafogyottá válnak. A 134-es van egy szóbeli módosító. Szóbeli módosító, ezt minden frakció tegnap közösen döntött el, hogy erről szól. Az utolsó mondat nem az lesz, hogy minden fontos információ meg készhezvételéhettől számított 6 héten belül, hanem 10 héten belül. Tehát, hogy ne, hogy ne állandóan lehessen kiterjeszteni. Tehát 10 hétben határozzuk meg, nem 6 hétben. Igen, megjegyzés nincs, mindenki elfogadja a szobeli módosítást. Jó, akkor azt javaslom, hogy a 134-es um, mm, Michael Kramer szobeli módosítójával mellette, ellene, tartózkodás, köszönöm, elfogadva. 22-es okotja, okafogyata válik 135-ös szobeli módosító, amely az off-regulatory bodies, tehát a szabályzó testületeket törli, ki támogatja, ellene, tartózkodás elfogadva. 23-as te válnék 136-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 7-es kompromisszum <clears throat> mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a 24-es okofogyatta válik, 25-ös szobali módosító ugyanazzal a szabályozott testületek törlésével, tehát ki támogatja ezt, ellene tartózkodás elfogadva. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 27-es, 137-es okafogyottá válnak. A 137-es nem? A 137-es is. Jó. 28-as. Két részben. Az első rész úgy kezdjük, hogy request by, és az a vége, hogy Railways Undertakings. Ki van az első rész mellett, 28 per 1 mellette, ellene, ki tartózkodik? Hát, nem tudom, hogy lebénultak a karjaik, vagy mi történt. Még egyszer. Nagyon sokan nem szavaztak, tehát a 28-as módosító két részben, első rész, addig, hogy vasúti társaságok ki van emellett. Mötyű, van egy kérdésem a 137-essel kapcsolatban. A 8-as kompromisszum miatt okafogyattá vált a 138-27-es, a lista értelmében a 137-es nem válik okafogyattá, és nem is szavaztunk róla. Azt hiszem, ha megnézzük, itt van a 27-es és a 137-es, itt egy hiba csúszott be, azt hiszem, éppen ezért korrigáltam, hogy a három módosító. 27, 137, 138, azt hittem, hogy világosan fogalmaztam. Nos, hát akkor térjünk rá 28 per 1-es részre. 28 per 1 mellette, 28 per 1 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész, addig, hogy in other facilities, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 139-es okafogyottá válik, 29-es visszavonva, 141-142-es azonosak, ki van mellettük, ellenük, ki tartózkodik, elfogadva, a 30-as okafogyottá válik, 140-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 31-es visszavonták, jön a 143-as. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32-es visszavonták, a 144-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 33-as így okafogyottá válik, 145-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 34-es így okafogyottá válik, a 35-ös 146-os azonosak, mellettük ki van, ellenük, ki tartózkodik elfogadva, a 147-es, 36-os azonosak, ki van mellettük, ki tartózkodik, ki van ellenük, elfogadva. 100, a 37-es visszavonták, 148-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 38-as okafogyottá válik, 39-es visszavonták, 149-es és 150-es. Itt azonosak, ki van mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva, 40-es mellette, elnézést, a 40-es okafogyottá válik, elnézést, tévesztettem. 151-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 141-es okkal fogyottá válik, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43-as okofogyottá válik, 152-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 44-es okofogyottá válik, 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 48-as mellette, ellene, tart, el, tartózkodás elfogadva, 49-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, az 50-es visszavonásra került, 153-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 154-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 100 55-ös, 51-es okafogyottá válnak, 156-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 52-es okafogyottá válik, 53-as, 157-es visszavonásra kerültek, 10-es kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadva, 158-54-es okafogyottá válnak. ötös visszavonásra került 56-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 57-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 159-es, 58-as okafogyottá válnak, 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 160-as, 59-es, 186-os, 107-es okafogyottá válnak, 60-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 61-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 62-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 63-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 64, 65, 66 visszavonásra kerültek, 67-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 69-es, 71-es visszavonások kerültek, 161 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 162-es, két részben, 162 per 1, Regulatory Body Present Directive, ott egy kim van mellette, ellene, tartózkodás. Első részt elfogadtuk, második rész addig, hogy adopting its Decisions mellette, ellene, tartózkodás, a második részt elfogadtuk, 163-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 164-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a 72-es okafogyottá válik, 53-as visszavonták, a 165-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 76-os okafogyottá válik, 74-est visszavonták, 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 166-os mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. Michael, a következő a 167-es, az utolsó, within six weeks, tehát a hat héten belül megfogalmazást átalakítjuk, és tíz héttel, tíz héttel azt követően, hogy beérkezett a panasz. Minden koordinátor kollégával megállapodtunk ebben az ülésen. Elnök, senkinek nincs ellenvetése ezzel kapcsolatban? Akkor a 167-est Michael Kramer szobeli megjegyzésével együtt ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva a szobeli módosítóval együtt. A 77-es, 70-es okafogyottá válnak, 168 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 78-79-es visszavonásra kerültek, 169-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 80-as okafogyata válik, 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 81-es okafogyata válik, 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 82-es okafogyatta válik, 170-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 83-as okafogyatta válik, 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 84-es okafogyatta válik, 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a 174-es, 86-os okofogyott válnak, 86-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, a 171-es okofogyottá válik, 87-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 88-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 89-es okafogyatával, 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, akkor a 172-es, 173-as és 15-ösök okafogyottá válnak, most 175-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 91-es okafogyottá válik, 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, ami a függelékeket illeti, 93-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 176-os Tika asszonyé mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, akkor 94-es, 170-es okafogyottá válnak, 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig 96-os minden más okafogyottá válik, a 22-es kompromisszumot azért ne hagyjuk ki, mégiscsak a 22-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 96-os okorfotta válik, 97-es mellette, <clears throat> ellene, tartózkodás elfogadva, 98-as, 182-es már nem szerepelnek, 183-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 99-es, százast visszavonták, 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 101-es okafogyott emelék, 24-es mellette, kompromisszum elményt mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a 102-es okafogyatta válik, 103-as mellette, ellene, Ellene? Tartózkodás elfogadva. 104-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 184-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 185-ös mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítva 105-ös, 106-os visszavonásra kerültek, most következnek a 108-as módosító nem fogadható el, 109-es el, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 25-ös kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 110-est visszavonták, 111-es vízasszonyé mellette, <clears throat> ellene, tartózkodás elutasítva, 112-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 27-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 113-as nem fogadható el, 114-es mellette, ellene, bocsánat, ki van ellene, elfogadva, 115-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 116-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 28-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 117-es okafogyatta válik, 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a 118-as okafogyatta válik, most következik a zárószavazás. Elektronikusan fogjuk ezt végrehajtani. A szavazást megnyitom. Bezárom a szavazást. Gratulálunk a tisztelt előadószannak. 42, 36 igen, egy nem, hat nem, egy tartozkodás sem volt. Azt hiszem, hogy később fogunk majd a tárgyalási mandátumról elbeszélgetni. Tehát gratulálunk Szerrek Kiáni asszonynak. Alors, nous passons maintenant votre... Most pedig áttérünk a következő szavazási témára. A, az európai regionális fejlesztési alapra Catarella úr jelentésére. De Monsieur Kolicek, pardon. Kolicek úr jelentéséről van szó, elnézést. Eltévesztettem, mondja az elnök. Non, c'est le, monsieur, le rapport de M. Kolicek, oui, j'ai corrigé. Oui. Merci de me reprendre votre attention. C'était sur ma feuille de vote. Petite erreur. Bien. Itt volt a az előttem fekvő anyagban, úgyhogy egy kis tévedés történt, akkor mindenki felkészült a szavazásra? Megkezdjük akkor. A 21-es módosítóval kezdjük, Tikao asszonyéval. Az mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 22-es Vlasto Verek Danten módosító mellette ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 23-as módosító Tatarella Fidence mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es módosító Tika Olszony részéről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös Vlastoverak Benten mellette. Ellene. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Kancsán úr. Egy figyelmeztetés, hogy kérem, hogy figyeljen oda. 27-es módosító, Vlasto Verakdantan mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezzel elérkeztünk az egyes kompromisszumhoz, szavaz mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk a 26-29-es, 4-es, 28-as fogyottá válik, benne volt a kompromisszumban, úgyhogy a 30-as Pirker úrtól a következő mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es Ayala Sender mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es Fidanza Danieli Sugias Tatarella mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as Tikau mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34 Vlaszák mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös Fidanza Pirker Danielis Ugyes Tatarella mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os UGS mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es Tikau mellette, ellene elutasítottuk. 38 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es és 40-es egyben szavazunk mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyben szavazunk a 41-42-esről Kramer módosítója mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Szintén egyben szavazunk a 43-44-esről, Krámer úr részéről mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 45-ös, 46-os Krámer úr részéről szintén egyben mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Továbbra is egyben 47-48-as Kramer módosítókról, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Na már most. Krámer úr 49-50-es egyben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk szintén egyben. 51-52 ugyanez az eset mellette kitartózkodik, és kiszavaz ellene. Elfogadtuk. 53-54 még mindig egyben Kramer úr mellette kiszavaz ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Hatos módosító Vlastoverek Danten mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk őket, illetve elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Egyes, tízes, tizenegyes illetve 7-8-9 beépült a kompromisszumba, jön a 12-es kompromisszum Higgins mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 13-as Vejrák Vlasztodentem mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 14-es Döverek Vlasztodentem mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös Krámer módosító mellette ellene. Ellenőrizzük elektronikusan, kérem szépen. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-19 arányban. 16-os leszek módosító mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 17-es Döverek, Vlastodenten, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 18-as, 2-es, 19-es okafogyottá válik, következik a 20-as. Pontosabban ez is Oka fogyott. Szintén a hármas, úgyhogy következik a záró szavazás elektronikus formában, úgyhogy megnyitom a szavazást. Tehát záró szavazás. Húzzanak bele egy kicsit, kérem szépen, mert még hiányzik néhány szavazat. Igen, megvan, lezárom a szavazást. 37 kontra 3 arányban elfogadtuk a jelentést, Kolicsek úrnak pedig gratulálunk, kiválóan alakult a szavazás. Et avant que les troupes ne s'éveillent, Nos, még mielőtt ellankadnánk. Tikau asszony jelentésére térünk rá. Az Atlanti óceán térségére vonatkozó uniós kohéziós politika. Igen, megadom a szót. Elnök úr, tekintve, hogy a néppárt a szavazás elnapolását kérte, mert egy sor problémát kell még rendezni, hogy világos legyen ma a helyzet. Ma nem fogadunk el kiegészítő szóbeli módosítási javaslatokat, hanem ez majd a listán úgy oldható meg, hogy részenkénti szavazás lesz. Tehát így kéne kezelni. Itt most a menetíró készülékekről van szó. A stratégiában egyébként egyetértünk. Akkor, mivel itt a következő témához szóltam hozzá, csak előre értesítettem önöket. Elnök, arra kérlek, hogy ismételd majd meg a következő téma előtt. Tehát emlékeztetném önöket arra, hogy egyelőre nem ez a szavazólista van előttünk, hanem Tikau asszony Atlanti-óceáni térségére vonatkozó szavazás következik. Tehát kezdjük is. Az egyes kompromisszumról szavazunk, mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És az egyes, illetve kettes módosító okafogyott kettes kompromisszum a következő. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 3-as, 4-es, 5-ös, 7-es benne volt a kompromisszumban, úgyhogy Ayala 7-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as Döverek lesztó Löbrán mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-10-11-es oka fogyott, és a Hármas kompromisszum következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A 9, 10, 11 ezekben volt, úgyhogy 12-es következik. Exere asszony szóbeli módosításával. Mellette a szóban módosított formában, ellene tartózkodás elfogadtuk szóbeli módosítással együtt, 13-as Taylor módosító kiegészítéssel mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Mölcer úr 14-es kiegészítve, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 15-ös Bilbao szóbeli módosítással mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 16-os texere mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 17-es Döverek vlasztó Löbrán mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as Bilbao kiegészítéssel mellettem, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum kiszavaz mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ebben volt benne a 19-20-21-es, Következik a 22-es Bilbao módosító mellette, ellene. Úgy gondolom, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük a biztonság kedvéért, megnyitom a szavazást. Euh. Lezárom a szavazást. 16-20 arányban elutasítottuk a 25-ös következik, nem. Javítja magát az elnök. 23-as mölcer kiegészítés mellette ellene. Ugyanolyan többség alakult ki, tehát elutasítottuk. 24-es Bilbao mellette ellene. Úgy gondolom, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Le is zárom a szavazást. 22 kontra 18 arányban elfogadtuk. 25-ös Vlasto Döverek mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es Mölcer mellette ellene elutasítottuk. 28-as Bilbao kiegészítésként el, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as, szintén Bilbao, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29, Ayala, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 12-es bekezdés, a Texera 30-as módosító szóbeli módosítása megfelelő formában előterjesztve, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a zárószavazás elektronikusan. megnyitva. A vote est fermé. Lezárom a szavazást. Tikeo asszonynak gratulálunk, 37 kontra 3 arányban tartózkodást nélkül elfogadtuk a jelentést. Vala, vala. Nos hát, szép eredmény. Ha ha ha. Monsieur Grosch. úr. Németül fogok most beszélni, hogy ne ismételjem magam franciául. A néppárt azt kérte, hogy halasszuk el a szavazást, ugyanis más frakcióval is beszéltünk egyébként, egyeztettünk, ugyanis ez egy annyira fontos anyag, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a különböző frakciókkal egyeztessünk a továbbiakban is, hogy korrigálhassuk a szöveget. Ezzel kapcsolatban azt szeretném kérni, hogy most már ne fogadjanak el szóbeli módosításokat a szövegre vonatkozóan, és ne legyenek részenkénti szavazások a mai naptól kezdve, tehát csak arról szavazzunk, ami hivatalosan a listán írásban szerepel. Úgy gondolom, hogy talán a szöveg, ami itt van előttünk, nagyon sok kolléga számára nem felel meg annak, amit eredetileg felvetettek. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sok korrekció fog születni. <coughs> Rendben, ezt nem kommentálnám, csak emlékeztetek arra, hogy a döntés a halasztásról a koordinátorok ülésére tartozik. Ott fel is került a napirendre, és Gros úr javaslatáról most nem tartunk külön vitát, tehát magyarán arról van szó, hogy a szavazás során nem lehet szóbeli módosításokat előterjeszteni, illetve nem lesz részenkénti szavazás sem. Flöster asszony. Yeah, thank you, Igen, köszönöm szépen, elnök úr, csak szeretném elmondani, hogy egyetértek Gross úrral, ugyanis egy borzasztó bonyolult anyagról van szó, és nem hiszem, hogy elég időnk volt arra, hogy megvizsgáljuk egészen pontosan, mivel foglalkozunk. Nagyon sokan egyébként nem túl elégedettek ezzel. Said. Brièvement, Monsieur le Président. Euh, Igen, röviden, elnök úr. Egyszer már elhalasztottuk a szavazást, ahogyan önök is tudják. Grosóra teljesen egyetértek ugyanakkor, hogy a szakbizottsági szavazás után már nehezebb a kérdésen tovább dolgozni. A plenáris előtt a frakciók között az egyeztetések megtörténhetnek. Tehát valamikor egy ponton meg kell találni a megfelelő megoldást. Úgyhogy előbb-utóbb erről valóban meg kell tartani a szavazást. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Emlékeztessünk arra, hogy hogy szóbeli módosítást nem lehet előterjeszteni, illetve nem lehet részenkénti szavazást kérni. És aztán folytatódhat majd a vita a szavazás után. Kérem szépen, hogy szorgosan szavazzanak, és legyenek figyelmesek. Igyekszünk rendesen lebonyolítani a szavazást. Là, vous me donnerez un coup de coude. Bon, voilà, alors. M'informe déjà qu'il y a des erreurs sur ma liste de vote. <laughs> elle me donnera un coup de coude quand... Már is rábukkantam néhány hibára, úgyhogy ez így nem mehet tovább. Tehát lassan, de módszeresen fogunk haladni. Tehát kezdünk a hetes módosítással az előadó részéről. Kiszavaz mellette. Ki tartózkodik, javítja magát az elnök ellene. Tartózkodás elfogadó. Következik az egyes kompromisszum. Tehát egyes kompromisszum ki szavaz mellette? Ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk az egyes kompromisszumot, és ilyen körülmények között a 8-as, 9-es, 10-es, 11-es, 134, 166-os, 135-ös benne volt a kompromisszumban, tehát következik a 136-os módosító. És a 137-es, amelyek azonosak. Tehát egyben szavazunk róluk. A Koch és Ferber módosítók mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Úgy látom, hogy a többség tehát ezt az álláspontot foglalta el. Nos, akik nyomon követik az eljárást, azt látják, hogy a kettes kompromisszum következik a sok-sok szürke sor után. Rengeteg módosító található a kettes kompromisszumban, tehát a hármas cikk, kettes kompromisszum a következő. Kiszavaz mellette. Kiszavaz ellene. Tartózkodás. Tehát a kettes kompromisszum elfogadásra került, úgyhogy a 167-est visszavonták, úgyhogy maradunk még a szürke résznél. Ügyesen követni kell a listát, hogy a hármas, cikk, hármas kompromisszum, négyes cikk, grosúr. Csak jelezni szerettem volna, elnök úr, hogy a 184-es módosító kettes része nem található a hármas kompromisszumban. Tehát most ki kell találni, hogy erről szavazunk-e, vagy sem. Le 184 deuxième partie n'est absolument pas... Tehát 184 kettes rész abszolút nem áll sem ellentmondásban, sem részét nem alkotja a kompromisszumnak. Tehát ez egy kisebbségi álláspont, úgy látom. Elnök, hallom, amit mondod, tehát a 184-es második részről külön kellene szavaznunk. Logikusnak találom, hogy ezt elfogadjuk. Tikao asszony. Monsieur le Président, um... elnök úr, kérem szépen, minden kompromisszumos módosítót megbeszéltünk a jelentéstevővel, árnyék jelentéstevőkkel is, minden árnyék előadó megállapodott abban, hogy minden szürke sávban található módosítás le van fedve a kompromisszumokat. Azt szerintem hagyjuk a kompromisszumokat úgy, ahogy vannak, a plenáris ülésre esetleg Gross úrral majd elbeszélgetünk erről, hogy esetleg a plenáris ülésen való szavazást előkészítsük, de szerintem hagyjuk a kompromisszumokat, elnök, hogy a helyzetet egyszerűsítsük. Mit is javaslok? Azt javaslom, hogy fogadjuk el a tevő javaslatát. Egyszer mindenkorra. Most vagy elfogadjuk, azt gond, tehát úgy szavazunk, hogy minden kompromisszum, minden módosítót lefed. Ha a bölcs köz vagy bölcs gyűlés, a plenáris ülés nem fogadja el ezt, az egy másik dolog. De szerintem így, ha így járunk el, akkor koherensek vagyunk. Ki támogatja azt a jelentéstevői álláspontot, hogy a kompromisszumától lefedetteket ne osszuk fel mellette, ellene Nagyszerű. Rendben, nos, tehát akkor visszatérek. A hármas kompromisszum, négyes rész, tehát a hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nos, hát akkor négyes, a hetes oldalon meg is kellem találni ezeket. Tehát négyes kompromisszum, ötös bekezdésről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Most pedig rá is térünk a tízes oldalra. A tízesen látjuk az ötös kompromisszumot. A tízes oldalon található. Ötös kompromisszum. Mindenki megtalálta? Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Köszönöm szépen. Most pedig eh, hatos kompromisszum alatta. Oui, on, mais on doit d'abord voter sur le compromis numéro 6. Il faut les voter. Okay. Alors, alors, on va commencer par voter le compromis. Ça, c'est... A hatos kompromisszum. Vagy öt. Hat. A hatos kompromisszumról szavazzunk elő. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodás megszavazva, de vannak olyan módosítók, amelyek nincsenek lefedve. A 17-es bekezdésre vonatkozók nincsenek lefedve ezen kompromisszum által. Nos, ezek mely módosítók? 75-ös, 76-os, 76-os, mellette 76-os, ellene. Szerintem ellenőrizzük, jó? Tehát a 76-os módosító a szavazás megnyitom. Euh, il y en manque trois encore, petit petit. Nous avons, il en manque encore trois. Még hárman hiányoznak. Na, még kettő icipici várható. Na, mindjárt zárom. Figyelem. Lezárom, lezárom. A szavazást lezárom. Jaj, jaj, jaj. Elutasítva egy szavazattal. Most pedig 77-esről, a 77-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 218-as mellette ellene elutasítva. 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, most pedig a hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig nyolcas, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenegyes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Aztán nézzük meg 84-es mellette ellene Elfogadva. Ça, dans le compromis. Alors. alors, dans le compromis numéro... A 12-es kompromisszumban szeretnék egy korrekcióról szólni. Az első mondatról van szó, az szerepel Impact Assessment on the Feasibility and Merit and merit, tehát az érdem szócska kerül oda kiegészítésképpen. Mindenki egyetért ezzel? A merittekkel? Így módon módosítva, így módon korrigálva, javaslom, hogy szavazzunk a 12-es kompromisszumról mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Most pedig rátérünk a 86-os módosító mellette ellene. Azt hiszem, hogy elfogadva, de szerintem ellenőrizzük. A szavazás megnyitom. Lezárom. 22 igen, 18 nem elfogadva. 244-es. Bach úréval közösen, tehát a 244-245 mellette, ellene, elfogadva, hat mellette, Ellenem. elutasítva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, tizennégyes kompromisszum, tizennégyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 91-es, amely azonos a 271 el mellette ellene tartózkodás elfogadva. 273 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Higgins úr 272-esen e mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 274 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 92-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 275-ös Ulmeri úré mellette ellene ellenőrizzük, ha egyetértenek. Megnyitom a szavazást. Lezárva a szavazást tehát elfogadva. 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig rátérünk a 15-ös kompromisszumra. Mellette <clears throat> ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettő hatos. Lichtenberger asszonyé, de először elnézést, bocsánat. 17-es kompromisszum. Át nehéz. 17, 17-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 286-os mellette. Ellene. Azt hiszem elfogadva, de inkább ellenőrizzük. Tehát a 286-osról megnyitom a szavazást, most pedig már le is zárom. Elfogadva valóban 21 a 19 arányban. 289-es. Nem, talán okafogyott nem vált. Nem, nem, meg kell szavazni, mert nincs lefedve. Tehát ki van a 289-es mellett? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítva. 18-as kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig 333-as, mellette ellene elutasítva. 311-es, azt hiszem, okafogyatta vált? Nem. Oui, on l'a rejeté, oui. Donc, donc le 300, on doit le voter. Az előzőt leszavaztuk, tehát a 3.11-ről szavazni kell, mellette, 3.11-es mellett, ellen, elutasítva. 309-es mellette, ellene, nem valami sikeres, elutasítva. 308-as mm, Nem szavazunk akkor róla, kérdezi az elnök. Ön nem ért egyet a szobeli módosítóval. A szobeli módosító nélkül szavazunk a 308-asról. Figyelem! A 308-as módosítóról a szóbeli módosító nélkül szavazunk. Mindenki remélem, hogy most érti, hogy miről van szó, a jelentéstevő asszony nem fogadja el a szobeli módosítót, ezért járunk el így. Mindenki megértette? A 308-as szobeli módosító nélkül. Így módon. Ki támogatja így a 308-ast? Ki van ellene? Hát, azt hiszem, hogy ellenőrizni kellene. Szavazás megnyitom. Még egy. A szavazást lezárom. Elfogadva 21 a 19 arányban. Elfogadva tehát. Aztán 317-es Felber mellette, 317-es mellett, ellene. Nem tudom, a népátiak nem tudják felemelni a kezüket. 317-es felberúré. Na, mellette. Mellette még egyszer. Elfáradtak talán. Ellene? Hát ellenőrizzük, kérem szépen, a 317-est. Le vote est clos. Szavazást lezárom. Elutasítva. Nos, akkor szavazzunk a 316-os, 336-osról, amelyek azonosak Feber és Meissner kollégákké. Ki támogatja ezeket tehát? Ki van ellenük? Elutasítva. A 269-es, 68-ost visszavonták, a 313-as, 340-es azonosak. Ki van mellettük? Ellenük. Hát javaslom, hogy kicsit ellenőrizzük azért ezt. Le vote est clos. Szavazás bezáró. Elutasít. Euh, l'amendement 315. 315-ös. Felber úré. Mellette. Ellene. Elutasítva. 307-es. Koch úré mellette. Ellene elutasítva. 302-es Zile úré mellette, ellene, elutasítva. 304-es, még mindig Zile úré mellette, ellene, elutasítva. 342-es Lichtenberger asszonyi szobeli módosító, technikai jellegű szobeli módosítóval, négyes számú ez, a szobeli módosító. Nélküle? A szóbeli módosító nélkül. Ezt kérték elnézést? 342-es szóbeli módosító nélkül. Ki van mellette? Lichtenberger asszony mellette, ellene, elutasítva. A 308-ast elfogadtuk, tehát a 341-es okafogyottá válik, most pedig rátérünk a 342-esre szóbeli módosító nélkül, hogyha további hiba forrásokat gerjeszt, nos, hát most a 342-es szóbeli módosító nélkül mellette, ellene, elutasítva. Ha jól látom, a 328-oshoz érkeztünk el. D'accord, donc on vote en bloc. 321. Tehát blokkban szavazunk 3.21-től 3.18-ig. Mellettük, ellenük, hát ellenőrizzük. Szerintem nem a válasz, de inkább nézzük meg, nem vagyok teljesen biztos benne. A szavazást Hát lezárom, elutasítva. Elég nagy többséggel, 15 24 arányban. A 328-as következik. Felber Még mindig érvényes? Kérdezem, nem tudom már. Azt hiszem, hogy még érvényben van, tehát nem váltok vagy ott A 328-as Ferber módosító mellett ki van. ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig 322, eh, 331, ezek azonosak, mert úr, Weisgeber asszony, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 329. Blokkban szavazunk? Tehát blokkban szavazunk 329, 323, 324, 325, 326-ot. Tehát ezekről mellettük ellenük ellenőrizzük. Azt hiszem, hogy elutasítva, de nézzük meg. A szavazást megnyitom. Még egy icipicit kérem szépen. Mindig van valaki, aki nem szavaz, ezt nem értem. Jó, hát mindegy, bezárom most már a szavazást. Elutasítva elég jelentősen, 13 igen, 27 nem. 330-as szóbeli módosító nélkül, gondolom én, csak a B pontról. A 330-as B pont mellette, ellene. Szerintem ugyanaz az elutasítási arány. 342-es szóbeli módosító nélkül, mellette, ellene, elutasítva. Tika asszony 303-asa, mellette, ellene, elutasítva, 337-es Goros úré, szobani módosító nélkül, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 306-os. Két részben szavazunk. Időben kérték ezt a részenkénti szavazást. Tehát az első rész 306 per 1 vehicles delivering postal items mellette ellene tartózkodás. Jó, ellenőrizzük, tehát a 306 per 1-esről van szó. Még egy kicsit tessenek már erőlködni. Na még egy kicsit, na még egy kicsit. Un petit... Euh, voilà, bon, oui, le vote est clos. A szavazás lezárom. Elfogadva. Na. 22 igen, 18 nem. Második rész, 306 per 2, mellette, ellene, elutasítva. Most pedig 335-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Azt mondja, hogy 305-338 azonosak, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 334-310-es azonosak, mellette tük, ellenük, tartózkodás, elfogadva. 339-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 332-es, mellette, ellene, 332 de M. Pirker. Je propose de soumettre au vote électronique. Azt javaslom, hogy elektronikusan ellenőrizzük. Pirker, le vote est ouvert. Le vote est, est, est, est, est, est clos. A szavazás lezárom. Azt hiszem, hogy valaki el, otthon hagyta a kártyáját. 22 a 19-es arányban elfogadtuk. A 312-es visszavonták, 314-es. Mellette, ellene, elutasítva. Az A okafogyottá válik. Ellenőrizzük. A 105-ös okafogyottá válik.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 Karin Valman Kohl, utolsó oldalukon 130-as, minden más fogyottá vált. Vagy visszavonták. Nos, kérem szépen, kiegészíti a 17-es kompromisszumot, igen, tessék? Grosúr. úr. Egy kérdés, ha jól értettem, akkor itt eh, vannak olyan módosítók, amelyek okofogyatta váltak, ha a 321-est elfogadtuk. Jól mondom? Ha elutasították, Hát egy kicsit bonyolult ez az egész, nagyon nehéz eh, megtalálni. A 130-asnál vagyunk. 130-as. Ez a 17-es kompromisszum kiegészítése. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 128-as. Mellette. <clears throat> Ellene. Tartózkodás elfogadva. 6-os. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 131-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 132-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 133-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 104-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Javaslom a záró szavazást. Tehát csak egy szavazás van. Először a jogalkotási javaslat módosított változatáról szavazunk. A szavazás lezárom. 28 igen, 3 nem, 11 tartózkodás. A második szavazás, kérem szépen még ne bomoljanak fel. For oh, the APP uh, wants to check something on the, in, uh, Vous votez, s'il vous plaît, pour... Kérem szépen, szavazzuk meg másodszor a jogalkotási javaslatot. Hát kérem szépen, mindenki a kegyet. Kérem szépen, második szavazás, tegyék vissza a kártyájukat. Euh, jaj, jaj, jaj, várjanak egy percet. Előről kezdjük, nullázzuk le ezt, elnézést. Hát ez előfordulhat. Kérem szépen egy kicsit még üljenek vissza a helyükre. A 110-esről, Pirker módosítójáról kell szavaznunk. Akkor vált volna okafogyattá, hogy a 321-es nem lett volna elutasítva. De hát elutasítottuk, kérem szépen. Hát persze, hát ja, hát. Pillanat, kérem szépen. Majd visszatérünk, tehát a 110-es Pirker módosító a 23-as oldalon található körülbelül kb. 110-es pirkerül módosítója, és újra kell szavazni a végső szavazást is, újra kell szavaztatnom. 110-es Pirkerúré mellette, ellene, elfogadva. Jó. Most pedig visszatérünk a záró szavazásra. Első szavazás, a módosított jogalkotási javaslat. Még egyszer megnyitom a szavazást. Kérem szépen szavazzanak újra. Tehát az első globális szavazás a módosított jogalkotási javaslatra. Még egy szavazat hiányzik, kérem szépen. Még egy szavazat hiányzik, valaki elfelejtette a kártyáját, lezárom a szavazást. 25 igen, 3 nem, 12 tartózkodás mellett elfogadtuk. A második szavazás az általános jogalkotási javaslatról. A szavazást megnyitom. Lezárom. Hát, de nem ugyanaz az arány. 24 igen, 13 tartózkodás, 3 nem szavazat. Green. Jó, rendben, fejegyeztük, tehát 25 igen, még egy. Kérem szépen, még ne menjenek el. Question d'ordre divers. Egyéb közlemények, kérdések. Kérem szépen, hát várjanak már. Hát csak azok állhatnak fel, akiknek a mosdóba kell szaladniuk. Vous avez la parole. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să mulțumesc... Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna köszönetet mondani a jelentést, az árnyék jelentéstevőknek, a nyújtott segítségért, és köszönetet mondanék a frakció szakértőinek is, nagyon intenzív munkát végeztek. Sok-sok héten át dolgoztunk, két vagy három találkozót tartottunk az árnyék jelentéstevőkkel, nagyon kemény munka volt ez, köszönöm a megértést, az együttműködést a Trump bizottság titkárságának, és köszönöm főként Elvira Ramirez Penédának, és szeretném kiemelni, hogy nyilván lehet javítani a szöveget, a szakbizottsági szavazás, illetve a plenáris szavazás között. Azt hiszem, hogy a mai szavazás nagyon fontos, ugyanis a tanácsnak így továbbíthatjuk üzenetünket, amely az általános megközelítésre szavazna, amit a korábbi elnökség során is elfogadtak. Ezért tartom nagyon fontosnak ezt a mai szavazást, nagyon fontos, hogy együtt dolgozzunk, minden frakció és a plenárisra felkészüljünk elően. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tikau asszony. Emlékeztetném önöket, hogy nem lesz egyéb napi rendi pont, úgyhogy a következő ülés időpontja június 18-a 15 órától 18.30-ig, és 19-én folytatjuk 9-től 12.30-ig, eh, és 15-től 18.30 óráig. Ezzel az ülést berekeztem. Moins